reakciót is. Remélem, hogy gyorsan végigjutunk a szavazólistán. Először is a Hauter jelentés következik, amely Mari Christine Butoni mentemjogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Ki van mellette? Ellene? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Lépjünk tovább. Simon Buzuti az EUMS 255-ös cikk alapján létrehozott testetbe történő kinevezése. Titkos szavazás következik, megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást. 556-82 arányban elfogadtuk. Nagy többséggel tehát. Lépjünk tovább. Ez pedig a terrorizmussal foglalkozó bizottság név szerinti összetétele, nem volt módosító. Az információkat mindenki látta, nem volt tehát módosító a név szerinti összetételt illetően sem. Így tehát elfogadottnak nyilvánítom. Lépjünk tovább. A Borelli jelentés következik, az Európai Unió Izland közötti megállapodás a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzésének oltalmáról. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. Ismét Borelli jelentés következik. A mezőgazdasági termékekre alkalmazkodó kiegészítő kereskedelmi ö, kedvezményekről szóló megállapodás név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Krizaganasz jelentés következik a közvetítés irányelv végrehajtásáról. Népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Dujong jelentés következik. A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban Dajong úr szót kért, kettő percre megadom neki a szót. Ja, you may go. Push the button. Nyomj meg a gombot, legyen szíves. Any technical trouble? Műszaki gondja van? No micro. Yes? Now, yes. Köszönöm, elnök. Rövidre fogom nagy a plenáris vita kapcsán a bizottságot szeretném felhívni arra, hogy azok az ajánlások, amelyeket a belső piaci bizottság egyhangulag elfogadott, konkrétan szívleljen meg. Egy sor intézkedést lehetne a franchise rendszer javítására hozni. A következő hónapban azt várom a bizottságtól, hogy konkrétan fellép, és a versenyjogot is felülvizsgálja. A, a bizottság passzivitása nem elfogadható ebben a szakpolitikában. Köszönöm szépen, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Lépjünk tovább. Krél jelentés következik. Európai űrstratégia. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Lépjünk tovább, Milánc-Ver jelentés következik, egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen áttartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tarima Deli jelentés következik. A belvízi hajózási és közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése. A téma. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk tehát, és első olvasatban le is zártuk a szavazásokat, tovább lépünk majd. új jelentés következik az internet kapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása. Név szerinti szavazás a 30-as módosítóra, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 29-es módosító. Kérem, emeljék a kezüket, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát ezzel lezártuk az első olvasati eljárást ezen jelentés kapcsán. Lépjünk tovább, Buzek úr jelentése következik. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések 179-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 178-as ki van mellette? Kérem emeljék a kezüket. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel lezártuk az első olvasatot. Lépjünk tovább. Bálna vadászat Norvégiában a következő téma. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Az eredeti szöveg ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. Eredeti szöveg, El, elutasítottuk, javítja magát az elnök, elutasítottuk a kettes módosítót nagy többséggel. Lépjünk tovább, tehát az eredeti szöveg ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk nagy többséggel, és az elnök elnézést kér a hibáért. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor. 9-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Eredeti szöveg következik két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az állásfoglalásról szavazunk mellette? Ellene tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. Christian Revue és Corazza Bild jelentése következik. Tessék, felú. Köszönöm, elnök úr. A 184 es szabály szerint szólok fel az angol verzió tizedik oldalán négyes szakaszban áll egy mondat, miszerint a parlament megerősíti azt, hogy a szexuális egészségügy szolgáltatások megtagadása a biztonságos abortuszt a nők jogainak megsértése. Ez a bekezdés a bűncselekményé teszi azt, ha valaki nem hisz a, a, az abortuszban. Az a jogi anyag, amelyet mellékeltek, nem szól arról, hogyha valaki megtagadja a magzatállítást, az bűnös volna. Tehát a Fontos, hogy a jog, jogászok még egyszer átnézzék ezt, a, ezt a szöveget, mert ellenkező esetben több millió európai állampolgárt bűnelkövetőnek bélyegzünk meg ezzel a szöveggel. Köszönöm szépen. Följegyeztük. Szavazunk az e- eredeti szövegről, a négyes bekezdés három részben első rész ki van mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezt talán most nem fogjuk ellenőrizni. Nézzük, negyedik bekezdés 9K két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene,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 Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. De érdemes volt ellenőrizni. Egyes preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Erre preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A, a preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette a néppárt ellene volt. Ki van ellene? Tartózkodás. Na, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm, most pedig Maria Arena jelentés következik. 46-os bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönjük a szavazást, és most pedig rátérünk a szavazatmagyarázatokra.